Good afternoon. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Azt hiszem, hogy ideje, hogy elkezdjük a munkánkat. Most már 9 perccel vagyunk késésben. Egy nagyon-nagyon fontos személyiség ül a bal oldalamon. Nagyon fontos dolgokról fog beszélni nekünk. It's my great pleasure. Nagyon nagy öröm számomra, hogy üdvözölhetem a mi barátunkat, ismétlen barátunkat, P. Bikes biztos urat, aki beszélni fog az EU fejlesztési politikájának jövőjéről. Ahogy önök is tudják, nagyon nagy változásokra kell számítani az elkövetkezendő években az EU fejlesztési politikája terén. A jelenlegi pénzügyi terv 2013-ban lezárul, befejeződik, és ugyanebben az évben mind a DCI, tehát a fejlesztési együttműködési eszköz és az Európai Fejlesztési Alap alap is lejárnak. Tehát itt két fontos eszközről van szó, amelyek nagyon fontosak, mert segítik a szegény embereket a világban. És hatályukat vesztik ugyanabban az évben, 2013-ban. Éppen ezért a bizottság már a múlt héten bemutatta az új pénzügyi keret javaslatait, és nagyon üdvözlöm azt, hogy igenis jelentős növekedések, ismétlem jelentős növekedések lesznek a kötelezettségvállalások terén, mind a DCI, mind pedig az EDF terén. Ez lehetővé teszi majd, hogy hozzájáruljunk a 0,7%-os, plüton nemzeti jövedelem 0,7%-os kötelezettségvállalásához. Éppen ezért ez a javaslat arról is szól, hogy mi is betekintést nyerhetünk a, mind a DC, mind pedig az EDF-fel kapcsolatosan, és a bizottsággal arról is tárgyalunk, hogy hogyan járulhat ez a bizottság hozzá ehhez a munkához. A biztos úr most sokkal több részlettel fog eh, előállni, és nagyon nagy öröm számomra, hogy megadhatom önnek a szót. Bibász biztos úr, köszönöm szépen, köszönöm szépen ezt a nagyon szép bevezetőt, nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek a szakbizottság előtt, ez egy nagy felelősség is, és nagyon jól esik az a szó, hogy barátnak nevezett. Ugye, ez egy nagyon komoly feladat számomra is, itt elsősorban a költségvetési kérdésekkel kapcsolatosan előttem is nagy felelősség áll volt már szó a Afganisztánról, Djibutiról és más országokról. Azt hiszem, hogy minden mm, területen, ami fegy, mindenképpen figyelembe kell venni az, hogy maradjunk szerények akkor, amikor arról beszélünk, hogy mit tettünk mindidáig, mit értünk el bizonyos tevékenységben. Kritikusnak is kell lenni, és becsülettel kell elmondani azt, hogy mit is értünk el, mik voltak az eredményeink, és a, tanulni is kell bizonyos leckékből. Van néhány terület, amelyről szeretnék szólni önöknek, politikai kérdések, valamint pénzügyi vonatkozású kérdésekről szeretnék szólni. Persze a politika és a pénzügyek összefüggnek. A pénzügyi keret, amelyet összeállítottunk, a prioritásokkal foglalkozik az EU hozadott értékével, a, a különböző tevékenységek hatásával, a különböző javaslatokat ezeken a területeken nem sokára ki fogjuk adni, és meg fogja ez a bizottság is kapni papíron is a javaslatainkat. Ami a perspektívát illeti, azt hiszem, hogy nagyon jók a perspektívák. Engedjék meg, hogy azzal kezdjem, ahogy a jelenlegi politikát kialakítsuk a jövőre. A parlament is nagyon fontos szerepet játszik. Kacsmarek úr jelentése és annak vitája nagyon fontos a jövőbeni fejlesztési politika szempontjából. Éppen ezért el kell mondani, hogy a bizottság és a parlament nagyon sok közös javaslattal áll elő a fejlesztési politikát fontos felfrissíteni, megújítani, biztosítva a kormányzást, az emberi források, emberi erőforrások fejlesztését, a fenntartható fejlődést. Ezekben a témákban én igenis nagyon optimista vagyok, és remélem, hogy önök is osztják a véleményemet. Szeretnék Görenc úrnak is köszönetet mondani egy másik fontos politikai jelentés és vita, vitáért, ez pedig a pénzügyi kérdésekkel foglalkozik. A minőség, az érték, az input is részét képzik ezek, ennek a jelentésnek. Tehát ismétlem üdvözlöm Görenc úr jelentését a költségvetési témában. Természetesen a különböző szolgálatok között elindult a konzultáció, és azt mondhatom, hogy ez teljes mértékben megfelel a Görenc jelentésben foglaltatnak, és e, látjuk azt, hogy e, mennyire nyilvánvaló változtatásokra e, kerül sor majd a jövőben, hogyha természetesen ezt, ezeket a változásokat jóvá hagyják. Tehát azt hiszem, hogy az intézmények számára nagyon fontos lesz az az új közlemény, amelyet éppen kidolgozás alatt van, ami a fejlesztés illeti, engedjék meg, hogy elmondjam azt, hogy a, a külső szolgálatok terén mindenképpen növekedni fog a költségvetés. Fontos az, hogy a millenniumi célok megvalósítását is elérjük. Fontos a külső tevékenység, a nemzetközi tevékenység, az Európai Unió tevékenysége. Fontos az, hogy 2020-ra mindenképpen biztosítsuk a 0,7%-ot a brutó nemzeti jövedelemből. Tehát a pénzügyi területen látjuk, hogy növekedni fog a fejlesztési politikát nak a hozzájárulása, és azt reméljük, hogy az Európai Unió fontos szerepet fog játszani annak érdekében, hogy a millenniumi fejlesztési célokat elérjük. Természetesen mindez nem csak a finanszírozástól függ, fontos az, hogy a megfelelő struktúrákat hozzuk létre a finanszírozásra meg kell, eh, át kell gondolni, hogy mit is szeretnénk, eh, eh, milyen típusú eszközöket kidolgozni. Olyan eszközökre van szükség, amelyekkel jobban lehet, hatékonyabban lehet válaszolni a jövőbeni kihívásokra. A különböző eszközök, ahogy hallottuk, ez a két eszköz is növekedni fog. Először is a együttműködési eszközzel kezdeném, de természetesen az Európai Fejlesztési Alapról is fogok szólni. Ami ha, tehát először is 30 milliárd eurót kapnak az AKC országok a, az EDF-ből, és 20 milliót az OTC országok. Ez fontos az együttműködés szempontjából a bizottság javaslatot tett az Európai Fejlesztési Alapra. A Kotonúi Egyezmény is tanulmányozta a 2020-ig tartandó fejlesztési politikai célokat. Ami a jövőbeni inkluziót illeti, az EDF, az Európai Fejlesztési Alap fontos szerepet fog játszani az európai költségvetés területén. Mindenképpen fontos a fejlesztési és együttműködési eszköz ezzel kapcsolatosan megállapítani azt, hogy 25 milliárd eurót javaslunk 7 éves időszakra elsősorban azért, hogy megvalósítsuk a millenomi fejlesztési célokat, és felszámoljuk a szegénységet. Természetesen vannak földrajzi programjaink is, és tematikus programjaink is. A földrajzi programok terén fontos az, hogy megszüntessük a szegénységet, ezt a kormányzás, a jobb kormányzás által lehet elősegíteni. Sokkal nagyobb hatékonyságra és rugalmasságra van szükség, és meg kell nézni, hogy milyen földrajzi programokat finanszírozzunk. Egy differenciált megközelítésre van szükség, és differenciálni kell a különböző országok között, meg kell nézni, hogy hol van nagyobb szükség a fejlesztésre és a támogatásra. Ami a tematikus programokat illeti, a DCI egyik célja az, hogy egyszerűsítsük és koncentráljuk a munkánkat. Két programot szeretnék szólni. Az egyik a különböző kihívásokkal és szolgáltatásokkal foglalkozik, a különböző külső tevékenységekkel foglalkozik, a klímaváltozással. A második program a nem állami szereplőkkel és a helyi hatóságokkal foglalkozik. Sokkal erőteljesebben kell a demokratikus jogokat előmozdítani, csak úgy, mint az emberi jogokat. Az Európai Parlamentnek megvan a demokratikus betekintési joga, ezt mindenképpen meg kell valósítani a delegált aktusokon keresztül. A delegált aktusok szükségesek, nagyobb rugalmasságot biztosítanak a parlament számára is a tevékenységéhez. Ahogy mondtam, a bizottság mindenképpen azt szeretné, hogy a fejlesztési eszköz ezzel kapcsolatosan betekintést nyerjen a parlament, és indítson el vitát. Hölgyeim és uraim, egy új, új struktúrát szeretnénk biztosítani a fejlesztési politika számára 2020-ig. A fejlesztési politikát a jövőben mm, meg kell újítani, ki kell terjeszteni a szerepét az Európai Uniónak, mint globális szereplőnek, a lehető legjobb eredményeket kell elérni a partnerországokkal. Nagyon szépen köszönöm. Uh, thank you, Commissioner. Thank you, Andres. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes volt hallanunk a terveiről. Nyilván nagyon korai stádiumnál tartunk még, a tanácsal is fontos még a megállapodás, és nyilván a költségvetést is véglegesíteni kell a parlamenttel. Vannak tagállamok, akiknek más a véleménye a tekintetben, hogy mennyire keveset kölcsön a következő hét évben az Európai Unió. Ismerjük a tagállamok beli pénzügyi megszorításokat és nehézségeket. Számos kollega kért most szót, közül részt kívánnak venni a vitában, és elsőként Kaspari képviselő úr kap szót. Panie Przewodniczący, Szanowny Panie Komisarzu, Szanowni Koledzy! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, kedves kollégák! Szeretnék köszönetet mondani a biztos úrnak az előadásáért és az összes fontos információért, amelyeket hallottunk, ami a bizottság közleményét illeti. Nagyon pozitív és kedvező javaslatokat tartalmaz, és ez megkönnyíti a vitánkat is. Eh, azonban a múlt héten, amikor megszavaztuk az én jelentésemet, valamint Görenc úr jelentését, sokkal kevésbé voltam optimista, ugyanis ez a két jelentés nem igazán okozott problémákat a mi szakbizottságunkon belül. Mi kialakítottuk a politikai konszenzust, Azonban lehet, hogy ellentmondásosabbaknak kellett volna, vagy kellene lenniük ezen jelentéseknek. Talán többet kellett volna vitáznunk a két jelentésről Mindössze egy kis eszmecsere e, zajlott le, és azt hiszem, hogy az egyik fő probléma, amely e, előtt állunk, az a következő. Nem arról van szó, hogy a mi szakbizottságunkon belül nincs konszenzus, mert megvan, hanem az Európai Parlament különböző szakbizottsági kögai között ö, ö, kellene sokkal inkább konszenzus kialakítani. Nincs, nem volt meg a, a lehetőség, hogy egy valódi eszmecserét ö, indítsunk el. Természetesen ez nem csak a biztos úrnak mondom, hanem a parlamentnek általánosságban. És hogyha szeretnénk egy jó együttműködést a fejlesztés terén az Európai Parlament a bizottsággal, akkor a parlamenti képviselőknek sokkal jobban el kell magukat kötelezniük. És ez azt is jelenti, hogy egy elmélyült eszmecserét indítunk. Köszönöm. Um, and I took what, uh... Jó. Hát megszívlelem, amit Filip éppen elmondott, hiszen 30 milliárd plusz 24 milliárdról is beszélünk itt? 50 milliárdról? Igazad van, valóban hosszabb vitákra van szükség, mint egy órán eszmecserékre. És hát talán majd az ülésünket követően még folytathatjuk arról, hogy milyen kiadási programokat kívánnak eszközölni. Ha majd látjuk nyilván azt is, hogy mennyi lesz, amennyihez hozzáférünk, majd amikor a tanácsal folytatott csatáknak vége. Nyilván a hét évre vonatkozó prioritásunkat azért majd ennek fényében nekünk is át kell alakítani. Megvárjuk akkor a többieknek a felszólalását. De nyilván, mint ahogy mondtam, később, majd a későbbiek során szívesen visszatérünk majd még erre. És nagyon szívesen meghallgatjuk a véleményét. Nyilván, ha lesz idejük arra, hogy még egyszer meghívnak, akkor készen állok arra, hogy eljöjjek, de eh, nagyon sok az ülésük, ezzel tisztában vagyok, és ezért nehéz eh, mélyreható vitákat folytatni. De valóban sokkal informálisabb eh, közegben is, akár a hivatalos napi rendjükön kívül is visszatérhetünk erre, mert tudom, hogy szoros a határidők, és nem lehet szétrobbantani a kereteket, amelyek között dolgoznak tényleg szoros a határidő, szoros a napirend, tiszteletben tartom az önök feladatkörét, de amikor csak itt vagyok, nagyon szívesen eljövök önök, önökhöz. A múlt héten egyébként Szomália, Szomáli földön jártam, Djibouti-ban, és ez volt az oka annak, hogy nem voltam itt Brüsszelben. Úgyhogy ezért nem tudtam részt venni a vitában. Köszönjük szépen! ezt a kis kiegészítést. Krisz. Um, thank you, Commissioner, for this. Köszönjük szépen, biztos úr, ezt a rövid közleményt a tervekre vonatkozóan. Négy megjegyzésem lenne megengedi. Az első. Nyilván beszélhetünk itt a fejlesztési segélyek finanszírozásáról, de a négy megjegyzés az, hogy koherenciára van szükség a politikák között, annak érdekében, hogy ennek a segélynek a hatása ne csökkenjen. A koordináció a bizottság és a tagállamok között nagyon lényeges, hogy a maximális hozadéka legyen ezeknek a fejlesztési segélyintézkedéseknek. Az adógyűjtés, az adóbeszedés nagyon fontos, ebbe is érdemes lenne investálni, és új finanszírozási módszerekre lenne szükség, és a pénzügyi inkluzivitás is nagyon-nagyon lényeges biztosítási lehetőségekre gondolok, ez volt az első megjegyzésem. A kontextusra vonatkozóan a második. A Barózó közleményben a több éves pénzügyi keretre vonatkozóan 14 és 2020 között azt hallottuk, hogy a nemzetközi változásokra is tekintettel kell lenni a feltörekvő országokban és egyéb országokban. A feltörekvő országok tekintetében azt gondolom, hogy szükség lenne talán arra, hogy még egy kicsit kifejtse bővebben, hogy hogyan fogják reorientálni a pénzeszközöket ezeknek az országoknak az irányába. A fejlesztési segélyek nyújtása a feltörekvő országok felé azt jelenti-e, hogy akkor a világon élő sok-sok szegénytől megtagadjuk ezeket? Pedig hát Kínában, Indiában ugye nagyon sokan vannak. Egy olyan felelősségről van szó, amely elől nem bújhatunk el. Tehát újra kell orientálni ezeket a pénzeszközöket, méghozzá úgy, hogy a feltörekvő országok kormányai is látják maguk előtt a saját felelősségüket. Nem arról van szó, nyilván fantasztikus, hogy mindenféle acélgyárat meg jaguárokat vegyenek maguknak a kedvezményezettek, de a saját embereikkel, polgáraikkal is törődniük kell, hiszen több millióan, százas, százmilliós nagyságrendben vannak olyanok, akik szegénységben élnek. És azt gondolom, hogy ezeknek az embereknek a problémáit sokkal hamarabb meg kell oldani, mint hogy valaki jaguárt vegyen. Harmadik megjegyzés. Beszélt ön nagyobb rugalmasságról a tekintetben, hogy hol és miként kerüljön elköltésre a pénz. Értem annak a szükségességét, hogy itt lépni kell. De szeretném még hallani öntől azt a teljes elkötelezettséget, hogy előzetesen megállapodunk a célkitűzésekről és a prioritásokról, amelyek mentén önök majd ezt a nagyobb rugalmasságot felkívánják használni. A negyedik megjegyzésem. A Barózó közleményben és az ön expozéban sem, bár ön nagyon röviden adott elő, nem találtam megjegyzést arra vonatkozóan, hogy a legsérülékenyebb és a legmarginalizáltabb népcsoportok a fejlődő országokban, még hogyha a diszkrimináció áldozatai is bármilyen alapon történő megkülönböztetés érje őket, vagy, vagy egyszerűen a az igazán mély szegénységben élők egy adott országban. Tehát, hogy velük szemben a maximális hatékonyság a fejlesztési segélyek tekintetében azt célozná, hogy kiemeljük őket ebből a mély szegénységből. Ez a legfontosabb feladatunk a fejlesztési politikában? Vagy itt polgárok jogairól szól ez a kezdeményezés? Vagy pedig szociális egyenlőségről, igazságról? hiszen azért még a nagyon szegény országoknál is létezik a társadalmi igazság intézménye. Köszönjük szépen, Krisz. Azt gondolom, hogy még egy kérdést meghallgatunk, és utána visszaadjuk akkor a szót a biztos úrnak. Charles Görenc következik. Köszönöm szépen, kedves elnök úr. Négy pontról szeretnék szólni a először is a delegált aktusokról. Nem ezekről vitatkozunk most, de mindenképpen jó lenne, hogyha néhány projekt kapcsán tudnánk rendezni ezt a témát. Végül pedig abból egy, a bizottsággal és a tanácssal arról egyeztünk meg, hogy a delegált aktusok témáját később halasztjuk. Szeretném megkérdezni, hogy a bizottság közleménye a delegált aktusokról mikor lesz nyilvánosságra hozva, mert a 2013 után foglalkozni kell ezzel a témával. Szeretném azt is tudni, hogy a paralelizmus, a párhuzamosság elvével egyet érte itt az Európai Parlament és a tanács paralelizmusáról van szó. Elfogadja ön, vagy visszautasítja-e azt a gondolatot, hogy a jogalkotás folyamat során a tanácsnak igenis nagyobb a beleszólása a folyamatban, mint a parlamentnek. A második kérdés a bizottsággal való tárgyalások, viták, például a zárt ülések is mindig nagyon jók. És ha Domenico úra nézek, Domenico Poza úra, hogy, hogy ő végül is úgy gondolja, nekünk igazunk van, csak nem akarja bevallani. A, tehát a második kérdésem a költségvetéshez kapcsolódik, valamint a több éves pénzügyi kerethez. Ma délelőtt volt már egy elég elmélyült vitánk a arról, hogy bizonyos kötelezettségvállalásokat, előirányzott összegeket csökkenteni akar a tanács. De itt is szeretnék szólni néhány dolgot a költségvetéssel kapcsolatosan. Azt hiszem, hogy az európai fejlesztési politika terén nagyon nagy hiányosságok vannak. Ugye az a cél, hogy 2015-ig minden tagállam 0,7%-kal járuljon hozzá a támogatáshoz. Van, ahol a hozzájárulásokat növelni fogják, van, ahol pedig ezt nem tudják megtenni, és nem tudnak hozzájárulni megfelelő módon az együttműködéshez. Tehát a bizottság arra kötelez bennünket, hogy elfogadjunk bizonyos feltételeket a DCI területén is, és csökkenteni akarja a költségvetés, pedig a költségvetésnek növekednie kellene ezeken a területeken. Én bizonyos dolgokat támogatok, azonban tisztázni kellene előzetesen hogy hogyan lehet majd szinkronizálni a politikai szándékot annak érdekében, hogy növekedjen a, növekedjenek az előirányzott összegek. ugyanígy és itt 27 tagállamra van szó, 27 szereplőről, van szó, hogyan járuljanak hozzá ehhez a folyamathoz, hogyha önök állandóan csökkentik az összegeket. A harmadik kérdés pedig, amelyel foglalkozni kell, ez a AKC országok jövője. Én úgy gondolom, hogy nem foglalkozunk tehát itt a partnerségi megállapodásokról van szó konkrétan. Úgy gondolom, hogy az afrikai országok számára biztonságot jelentenek a partnerségi megállapodások több évre vonatkoztatva, és nekünk is érdekünk az, hogy fenntartsuk ezt az együttműködést, és ez túlhalad a fejlesztési politikán is. Bizonyos afrikai országok, amelyek amelyek az Európa, a, bíróság, a Nemzetközi Bírósághoz fordultak, kedvező ítéleteket kaptak. Az Európai Unió tagállamai bizonyos okok miatt nem akarnak egyfajta politikát kialakítani, kihatnak a kotonú egyezmény, valamint a partnerségi megállapodások kimenetelére is. A Budapesten volt egy strukturált párbeszéd, dörről szóló konferencia, az önkormányzatok, a bizottság, a tanács, az Európai Parlament és az NGO szervezetek vettek részt. Nagyon jó minőségű volt ez a találkozó. Nem értettünk mindenben egyet, de hát ez az ára annak, a, hogyha a fejlesztéssel kapcsolatos témát elindítjuk, és vitát indítunk. Keller asszony is nagyon aktív szerepet játszott ebben a struktúrált párbeszédben, és egy közlemény is született az ilyen típusú, e, elég eredeti párbeszéddel kapcsolatban. Köszönöm. Three. Very... Elnök, biztos úr, nagyon fontos kérdések hangzottak el, úgyhogy kérem szépen akkor válaszolja meg ezeket. Igen, valóban nagyon komoly kérdések voltak ezek, és igyekszem mindent megválaszolni. Az első kérdéssel kapcsolatban Hát nincs túl nagy különbség közöttünk. A közös programokban együtt dolgozunk a tagállamokkal, Szopotban lesz Lengyelországban egy ülésünk, ahol ezt megbeszéljük, és nyilván az idén szeretnénk egy javaslattal előállni. Nem mondtam el a prezentációmban, hogy itt még dolgozunk, elkezdődött a munka, de még nem zárult le. A fejlesztési politikával kapcsolatban vannak változások, főleg a kereskedelmi politikában, Bangladesben, ott az egész társadalom átalakulóban, átalakulóban van, tehát itt is átmenetről beszélhetünk. Ami a partnerségi eszközt illeti. Hát ez az eszköz, lehet, hogy nem érthettem teljesen helyesen a kérdést, de a partnerségi eszköz a fejle, fejlődő országokra vonatkozik, és az együttműködés szempontjából visszatéríthető. De a differenciálás elvét ezt meghirdettük, és ez nagy kihívást jelent majd számunkra, hogy konkrét javaslattal álljunk elő. Ha jól értettem, amit Kínáról, Brazíliáról és Indiáról mondott, nos, úgy gondolom, hogy az országoknak megvan a kapacitásuk arra, hogy hogy a növekedést inkluzív célokra használják fel. De még jelen leszünk ezekben az országokban, például a globalizációs alapon keresztül, mert nem feltétlenül közvetlenül érkezik a segély, hanem más módon. Te, ahogyan mondtam, van egy filozófiai vita, ugye a társadalomnak, az embereknek kellene nyújtani a segít, ez az alapfilozófiánk. De hogyha alkalmazzuk utána ezeket a különböző eszközöket, akkor, akkor sokszor más a, a valóság. Azon országok felé kell persze orientálódnunk, ahol a legnagyobbak a kihívások, amely országok a legszegényebbek, és ahol például valamilyen szennyezés e, a régión túlra is átterjedhet. Véleményem szerint nem lehet lefedni több mint 190 országot. Igen. Tehát nem lehet 150-et lefedni, mert nincs annyi pénz, annyit nem lehet összeszedni. Úgyhogy mindenképpen prioritásokat kell meghatározni, és nyilván nagyon nehéz, nehéz a döntés, amikor meghatározzuk a legrászorulóbb országokat. Kína országként, népként fejlesztésre szorul, de a globalizációs alapból mások is kapnak természetesen. Úgyhogy egyes országoknál más és más eszközök jöhetnek szóma. A több rugalmasság. Szerintem itt az eljárásokban kell rugalmasabbnak lennünk, főleg a felhatalmazáson alapuló aktusok esetében, hiszen nagyon sokszor hosszadalmasak az eljárások. Hogyha például felismerjük, hogy szükség van a módosításra, a változásra, akkor a következő pénzügyi tervben ezt már meg kell mutatni, le kell ennek csapódnia. Tehát egyszerűsíteni kell egyrészt ugye a döntéshozatalt, hogy az intézmények könnyebben tudjanak valamint módosítani, és ezen, ezt értettem a rugalmasság alatt. Nem azért kérem ezt, mert egyetértek azzal, hogy nagyon rugalmatlan a mostani keret, és tudjuk, hogy a politikai lobby nagyon sokszor erre hivatkozik, és ha valaki azt mondja, hogy hát építsünk utakat, akkor azt mondom, hogy hát nagyszerű, de azért nem csak ezt értjük fejlesztési politika alatt. De hogyha vannak konkrét célok, akkor nyilván könnyebben előrébb tudunk jutni. Az utolsó kérdés a polgárok jogait tekintve én megváltoztattam a saját mód ö, felfogásomat, a, a, az egészségügyi ellátások és a, az alapoktatási sel kapcsolatos kérdésben. Nem lehet elvárni például egy társadalomtól, hogy, hogy erősebben lépjen fel, ahol az embereknek például a, az oktatáshoz, mint olyanhoz nincs hozzáférése. Tehát itt ez a társadalmi igazságosság, ami mint aspektus fölmerült, hát ez csak akkor fog működni, hogyha megvan az oktatás is. De megértem természetesen a felvetést. Sárl kérdése. Hát, hogy őszinte legyek, két költségvetési hatóság van, ugye, a tanács is a parlament nincs első és második számú szereplő, mindkettő ugyanolyan fontos, nem teszek különbséget. És hát az is igaz, hogy amit a szerződésben leírtak, annak eleget kell tenni. Úgyhogy autoritás tekintetében nincs különbség. És a szerződésnek a szellemében járunk el, ha nem teszünk különbséget. Úgyhogy a jog, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tényleg sokszor nehézséget okoznak, ugye vannak egyeztetések, és a következő pénzügyi terv vonatkozásában már gondolkodunk azon, hogy a delegált aktusok esetében az együttműködés szellemében hogy jutunk előrébb. Ami az EU-s finanszírozást illeti. Ha jól értettem, amit Sál mondott, és egyébként egyet is érek vele, mert a fejlesztésben vannak új elemek, és ugye ott van ez a 0,7%-os hozzájárulás, és kikalkuláljuk, hogy 2015-ban majd hol tart a, a GDP, hát akkor lehet, hogy még kevesebb lesz ez az arány. De egy javaslatot próbáltam előterjeszteni, ami mindenki számára elfogadható, mert a tagállamok ki tudják fizetni, mert a pénzügyi tervben így is úgy is eh, megpróbálnak majd csökkenteni ezeken az összegeken. Aránytalán lenne a növekedés. És amint látni fogják majd ezt a, az összeget, azt fogják mondani, hogy nem, és azt fogják mondani, hogy aránytalan ez a növekedés a marzsokat tekintve. Azt gondolom, hogy ez egy szerény, őszinte, mégis ambiciózus javaslat, úgyhogy nem túlzottan aránytalan. Van egy kérdésünk. Elnézést kérek, meg szeretném szakítani önt. Tehát a tagállamoknak akkor korrekt módon meg kell mondaniuk, hogy szándékoznak-e, meg szándék, hogy az ígéreteiket betartják-e, ez a szándékuk, vagy nem? Mert így akkor egy kétszínű a vita, ugyanis a 0,7 százalék benne van a tervben, de hogyha a tagállamok nem akarják, eh, eh, nem akarnak ennek eleget tenni, akkor meg kell, hogy mondják korrekt módon. Vannak olyan országok, amelyek példamutatóak ezen a területen, olyanok, amelyek a 0,7%-on túl is hozzájárulnak, tehát jó lenne tudni, hogy hajlandók-e betartani az ígéreteiket, vagy nem. Vannak olyanok, akik nem akarják ezt megtenni, és ez nem elfogadható, és mondják ki kereken. I, I, I still follow. Én az Európai Tanács következtetéseit fogadtam meg, mert a június, a júniusi megszövegezés elfogadható számomra, és arról volt szó, ugye, hogy a felajánlósokat felső határa látják el, tehát rögzítik, és elkötelezettek az állam és kormányfők, hogy itt eleget tegyenek a vállalásaiknak. És van is előrelépés, mert nagyon sok ország teljesíti, amit vállalt, van, ahol van egy kis csökkenés, de van, aki valóban az arányon túl mutatóan is támogat. És ezért a javaslatot szerintem meg is kell védeni. Mert nem mutat túl a 0,7%-os hatályom. Nyilván az aggályokat értem, hogy 2010-es eredmény a 2009-es előre haladáshoz képest nem volt kielegítő, de azért mégiscsak valamiféle pozitív trend felfedezhető és így a bizottság részéről meg fogjuk vizsgálni a helyet, megfogalmazzuk a jelentést a területre vonatkozóan, úgyhogy én nem hinném, hogy itt veszteségről van szó a kotonai megállapodást illetően. Nos, személyes véleményem szerint lesz egy érlelési fázis Kotonóval kapcsolatban, hiszen 2020-ban ugye kifut ez a megállapodás, és úgy gondolom, hogy át kellene tekinteni ezt az egész területet. Az emberi jogokra vonatkozóan michael el volt egy fontos vitánk, és azt gondolom, hogy a javaslat az önmagát tekintve is eléggé rugalmas, de hát lássuk be, hogy nem működött ez a megközelítés, mert az AKC részéről többen blokkolták a javaslatot. És hát nyilván ez is egyfajta javaslat, de azért sok a félreértés. És a másik csoport részéről is, a partnerek részéről is látni kell, hogy reflektáljanak itt a partnerségre. Mert a legkisebb közös nevező az AKC-n belül a, reláció, a, csat, a kapcsolatainkat az AKC csoporttal a jó eredményekre alapozza, és aztán utána azt mondják, hogy nekem a tárgyalási stratégiáim nem megfelelőek, és nem sikerült semmiféle minimális előrelépés kieszközölni ebben az ágazatban, ebben a szektorban. Tény, hogy a javaslat nagyon enyhe volt, ambiciózusan kezdtük, de az utolsó kompromisszum aztán nem volt elég erős, tulajdonképpen kinyírták, hogy úgy mondjam, nem valami elegáns módon de a partnerségre reflektálni kell, nyilván a, a kihívásokról is beszélni kell, a pozitív trendekről is. Volt, van erre időnk, és volt is. Politikai vitát kell folytatni a partnerekkel. Az, hogy csoportként akarnak fellépni, az is rendben van, de ha nem érzik őket csoportnak, és nem csoportként lépnek föl, hát akkor más módozatok is vannak, más struktúrák. Én azt gondolom, hogy a partnerségek önmagukban azért érdemesek a támogatásra. Strukturált dialógus. Szerintem ez sikeres volt. Az eszközre vonatkozó javaslatban sok jó dolog van, és jövő évben pedig lesz egy nagy konferencia, megvan a terv, a munkaterv, és ebben meg is sikerült megállapodni. Jövő év második felében kerül majd erre sor egyébként. Köszönöm szépen. Mint e, elnöki privilégiumommal élve szeretnék én is valamit mondani. Ugye nagy pénzösszegekről beszélünk. Most hallottuk, hogy Olaszországot is támadják pénzügyi oldalról, aztán ott van Spanyolország, úgy szintén. Mi itt ülünk, és arról beszélünk, hogy növelni kell a fejlesztési támogatásokat, 70-ről 80 millióra az egyik eszközterületén, aztán más összegekről beszélünk az EDF terén. Hát, hölgyeim és uraim, el kell tudni mindezt úgymond adni, hogy megértsék az emberek, mert ott van nem csak a görög válság, az, az, hanem az olasz is, a spanyol is. Mi egy párhuzamos univerzumban élünk, úgy tűnik, nem, nem mérhetünk így, tehát eh, hogyan tudjuk eh, eladni, úgymond, a választók felé is ezeket a hatalmas pénzösszegeket? Ja, eh, itt 0,7%-ról beszélünk politikáról, és, és így tovább. Természetesen a brit konzervatívaknak is az az egyik célja, hogy a, a pénzügyekről és a piacról beszéljenek. Következnek a további felszólalók. Annyit akartam elmondani, hogy az Egyesült Királyságban az önök kormánya elég bátor volt ahhoz, hogy a fejlesztési támogatásokat növeli. Ugye Németországnak nincs költségvetési problémája, és ők nem növelték a fejlesztési támogatásokat, segélyeket. Igen, az én kormányom fel megnövelte ezeket az összegeket, de nagyon nehezen tudta ezt eladni a választóknak. Az Egyesült Királyság kormánya eleget tesz a vállalásainak a 0,7% szintjén, de az következő hat évben 140 milliárdot céloztunk elő egy országra, az EU-n belül is támogatunk országokat, segítünk országokat, és ez sokkal több, mint va amit beruházhatunk valaha is a fejlődő országokban. Köszönöm szépen, üdvözlöm a bizottságban Michael Dobbsot, Lord Michael Dobbsot a Lordok házából, ismert író is egyben, ismert szerző is. Én én elfeledkeztem a londoni tőzs, de válságáról, de talán a barátaink segíthetnek azzal kapcsolatosan, hogy honnan is lesz pénzünk a jövőben. Nem tudom, hogy mi fejlesztési miniszterünk hogyan is gondolkodik mindenről. Köszönöm biztos úr, hogy eljött hozzánk. Nagyon sok kérdésem lenne a 0,7%-os problémától függetlenül, hogy ezt, vállalják vagy nem a tagállamok, tehát azon túl ott van a klímaváltozással kapcsolatos probléma bizonyos kritériumokat kell kialakítani, mert hát mindenki ugye több pénzt szeretne, de nem igazán mm, értékeljük megfelelő módon, hogy a fejlesztési, együttműködési eszköz pénzösszegeit hogyan használják fel. Nagyon sok terület közvetlenül a költségvetéshez kapcsolódik politikai koherenciáról beszélünk, mik a tervek abban az esetben, hogyha a különböző segélyek, támogatások, tehát nyílt vagy nem nyílt formában kerülnek elosztásra, mit tehet a bizottság új fejlesztési politikát fog bevezetni a bizottság. Elhangzott, hogy a különböző szolgálatok között elindult a konzultáció a kereskedelmi megállapodások terén is. A DEFCON-nak nagyon nehéz a feladata ezeken a területeken. Nem tudom, hogy látnak-e lehetőséget, hogy a DEMKO beleszólhat-e abba, amit a kereskedelmi főigazgatóság tesz, megvannak a szabadkereskedelmi megállapodások, mindezek kapcsolatban vannak természetesen a fejlesztéssel is. Nem igazán foglalkoznak, úgy gondolom megfelelően minden aggájjal a fejlesztés területén. Hogyan lehet ön, ön, önöket támogatni ezen a területen? Aztán már e, volt szó a úgymond a haszonról is, tehát hogy, hogy a befizetett pénzösszegek, a kifizetett pénzösszegek mennyire e, hozzák meg az eredményeket, Ma délelőtt már erről volt szó, ez egy nagyon nagy probléma, a, például a német kormány számára egy teljesen új kontextusban helyezték a segélyekkel kapcsolatos hatékonyságot. Önök hogyan tudnak részt venni ebben az új trendben, ebben az új vitában, a buszáni konferenciára készülve, azt hiszem, hogy itt nem csak a hatékonyságról kell beszélni, hanem a párizsi elvekről is, a tulajdonjogról és más témákról. Aztán a az új többéves pénzügyi keretben Afrikára vonatkozólag is vannak kötelezettségvállalások, hogyan, milyenek lesznek az új pénzügyi eszközök, az Európai Fejlesztési Alapot, alapal kapcsolatban betekintést nyerhet-e a parlament, ebbe az egész folyamatba, és hogyan fog mindez működni. Maurice? Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a biztos úrnak a beszámolójáért, a magyarázataiért, és szeretném elmondani, hogy örülök annak, hogy a bizottság a közleményében a többéves pénzügyi kerettel kapcsolatosan figyelembe veszi ugye az Európai Unió vállalását a 0,7%-kal kapcsolatban. Azonban biztos, hogy nagyon sajnálom azt, hogy a bizottság úgy tekinti, úgy tekinti, hogy a költségvetésben nem valósulhat meg minden megfelelő módon, és az Európai Fejlesztési Alap kapcsolatos előnyányzott összegeket csökkenteni akarja. Én úgy gondolom, hogy ez nem jó dolog, mert az alap nagyon fontos szerepet játszik. 321 millió összeget említett. Azt hiszem, hogy ezzel nem igazán a szegénységet szándékozzunk felszámolni, hanem a regionális fejlesztést, és mindez az Európai Unió számára lehetővé tenni a valódi partnerségi kapcsolatokat Remélem, hogy az ön támogatására is számíthatunk a jövőben is, biztos úr. Köszönöm szépen. Eh, gracias, presidente. Yo quería hacer, antes eh, de agradecer al comisario su intervención, quería... Köszönöm szépen. Köszönöm a biztos úrnak az elmondottakat. Röviden szeretnék én is hozzászólni azonban. Az a benyomás alakult ki, hogy az emberek nem a fejlesztési politika miatt bosszankodnak, a spekuláció miatt, a bankok miatt bosszankodnak az emberek, de nem a fejlesztési segítségnyújtás segélyek miatt. De a polgára kell bízni a döntést, hogy ráköltsék a pénzt, vagy a szegénység megszüntetésére. És hogyha itt tesszük fel a kérdést, akkor ez nem vezet sikerre. Biztos úr, köszönöm szépen az elmondottakat de úgy gondolom, hogy eh, a több éves pénzügyi keret számos eh, ajánlást tartalmaz a szakbizottságunktól. A négyes szakaszra gondolok például a rugalmasság kérdése, vagy eh, a különleges tartalékok kérdése, 500 millió az agrárválságra évente egyébként, illetőleg a demokratikus ellenőrzés javítása, stb. az EDF kapcsán. De a szocialista frakció képviselőjeként külön örülök egy további javaslatnak, ami a tranzakciós adót, illetve a pénzügyi tranzakciós adót, amit bekívánnak vezetni Európában. Azt hiszem nagyon fontos, hogy ezt a nagy kihívást tudomásul vegyük. Úgy gondolom, hogy a milleniumi célokról a biztos úrnak még beszélnie kellene. Az elején 0,7% került szóba, ez a cél, ugyebár 2015-re ez összhangban van a fejlesztésre fordítandó összegekkel és célokkal, hiszen tudjuk, hogy a nagy cél a szegénység megszüntetése. Ezért 2015 utáni időszakról szeretnék röviden elgondolkodni. Aztán a szegénység megszüntetése, a klímaváltozás elleni harc, megint csak van egy kapcsolat. Úgy gondolom, hogy minden nap a klímaváltozás ellen fel kell lépnünk. Nap mint nap mondom, hogyha közösen el akarunk érni valamit. Azonban van egy aggályom is, ami összefügg az első megfontolásommal. Fel kell tennünk a kérdést, hogy a feltörekvő országokkal hogyan tudjuk folytatni az együttműködést, Időközben persze vannak a legkevésbé fejlett országok is, ezekre figyelnünk. Gyakorlatilag vannak stratégiai jelentőségű, jelentőségű országok számára, ezek a feltörekvő országok, azok, akik szintén elkezdenek pénzt költeni az együttműködésre a fejlesztés területén, és most kell megragadni az alkalmat. Köszönöm szépen, biztos úr. Nos, azzal kezdeném, hogy azokat az érveket, amelyeket Kasman úr már elmondott, megismételjem. Az elhangzott érvek ugyanis alapvetőek, alapvető fontosságok. Ugye hét er évre kötelezzük el magunkat most pénzben, de sok évre szolgál majd ez a segély. Egy másik dolog, amit hangsúlyoznék. A polgárok nyilván szeretnék látni a fejlődést, szeretnék, hogyha segítenénk a világon, a másik oldalon pedig ott van a lehetőség, hogy csak a családunkat segítsük. Hogy a saját társadalom is úgy van struktúrál, vagy vagy nyitottak vagyunk a világra, vagy nem, és nem elég akkor segíteni, amikor valami nagy katasztrófa történik. Nyilván a rizs és a kukorica kérdése is hangsúlyos. Cameron kormányfő nagyon világosan elmondta, hogy lépni kell méghozzá most. Tehát kézenfekvő, hogy magyarázattal kell előállni az arányokat, arányszámokat tekintve, és nyilván a mély szegénységben élőket valóban segíteni kell. Persze, sokszor az érintett emberek keserűek és nem elégedettek velünk, és nyilván Szomáliával vagy Afganisztánnal kapcsolatban tudjuk, hogy hihetetlen összegeket költöttünk, és még többet költhettünk volna, hogyha korábban is részt vettük volna a fejlesztési intézkedésekben. Ez nem azt jelenti, hogy rosszul dolgozunk, vagy rossz irányban történnek a dolgok, de egyszerűen előre nem látható globális kihívásokról van szó, és az egyik ilyen ugye az élelmiszerbiztonság, egyre több lakója van a Földnek, a klímaváltozás egyre jobban érezteti a hatását, és az élelmezés egyre nagyobb probléma. Nézzük meg Szomáliát. Nincs is ivóvíz. Csibutiban épp pár éven belül nem lesz víz. Alul tápláltak az emberek. Miközben egy egy normálisnak nevezhető országról van szó. De az is igaz, hogy nem lesz csoda, ami folytán majd itt kecmeregnek ebből a problémából, és hát ez más országra is igaz. Tehát fájdalmas lesz, hogyha az EU a 0,7%-os vállalásoktól el akar mozdulni. Azt is el kell persze mondani, hogy nagyjából 10% az EU-s alapokból származik, hiszen itt 27 tagállam hozzájárulását veszük alapul. De minden egyes ország, Málta, Lettország, és Lengyelország is részt vesz ezekben az cselekvésekben, ezekben a programokban. Tehát ez egy közös fellépés, minden 27 tagállam részt vesz benne, és minden 27 tagállam részesedik a sikerből is. Azt gondolom tehát, hogy jók az eredmények is, ha megnézzük például Kelet-Timort vagy Bangladest, ahol polgárháború dúlt, és most megváltozott a helyzet, de Pakisztánban is nehéz esettel volt dolgunk. és hát milyen forgatókönyvek vannak Pakisztánra nézve? Humanitárius katasztrófa elébe néznek a mi segítségünk nekünk, nélkül. Éppen ezért támogatunk kell őket, és akár politikai tanácsadással, vitákkal, akár beruházással, gondolok itt az egészségügyi szolgáltatásokra és az oktatásra. Menjünk tovább. A pótolagos összegekre vonatkozóan. Hát a bizottság, ha jól tudom, nem az addicionalitás elvét követi, mert a fejlesztési tevékenységünk egy része a klímaváltozásra fókuszál, és a katasztrófa kockázatának visszaszorítására. A Karibi és a csendes óceáni térségben ez mindenképpen így van, de hát azért is, mert sosem lesz ezeknek a szigetek, szigeteknek kapacitása arra, hogy felkészüljenek az ilyen esetőségekre. Ez teljesen kézenfekvő. Van horizontális aktivitás tehát, de az OECD dolgozik ezen a területeken, és a statisztikák szerint az Európai Unió a vállalásait tudja vinni 2010 és 2012 között, tehát ezeknek meg tud felelni. Itt 50 milliós közösségi finanszírozási eszközről van szó. Hát, hogy hogy lehet majd megoldani a problémákat? Hát a G20-as folyamat remélhetőleg talál majd innovatív forrásokat is, Belgium, Franciaország és más kollégák más országokból dolgoznak ezen, úgyhogy bízunk abban, hogy, hogy biztos alapokból lehet majd folytatni a finanszírozást. Jelenleg nincs nyomás arra vonatkozóan, hogy ezt a pénzt kivegyük és más hová szánjuk. Tehát ez a 0,7 százalék nem bontható két részre, legalábbis a politikai tendencia és a politikai trend nem várja ezt. Ami a célhoz kötött pántlikázott segét illeti. Hát ez inkább ilyen óhaj-sóhaj, nem nincs ez meg még a valóságban, nem működik. Nyilván a szegénység visszaszorítása, megszüntetés egy nagyon fontos prioritásunk. Vannak olyan programok, akik, amelyek ezt célozzák, mármint a szegénység visszaszorítását, teljesen konkrét eredményeket várva, megfelelő inputok révén. Tehát valamiféle normális kapcsolat van, hiszen ha folyosítjuk a támogatást, akkor együtt tudjuk dolgozni a, az érintett országgal, méghozzá annak kormányával, és hogyha emberi jogi jogsértések vannak, akkor erre reagálni kell. Vannak olyan esetek, amikor látjuk, hogy igenis van lehetőségünk közben lépni, közben lépni, hogyha egy kormány jogsértést követel. Úgyhogy a politikai kapcsolatainkhoz valamilyen módon hozzá kell kötni a támogatást, amit egyébként a kormányokon keresztül csatornázunk. Nyilván aztán a, azokat, akik megérdemlik, börtönbe kell dugni. És persze a feltételesség is lehetőség, hogy azt mondjuk, hogy ezt tesztek, meg azt tesztek, akkor kaptok tőlünk támogatást. Úgyhogy lehet, hogy nincs igazam, de nem látom, hogy itt egyfajta veszélybe manővereznénk bele magunkat, hogyha ezt a megközelítést alkalmazzuk a továbbiakban is. Mikrofon nélkül nem halljuk sajnos. Én nem a kondicionalitásról beszéltem, hanem olyan értelemben beszéltem itt a célhoz kötött támogatásról, hogy mondjuk Szomáliában építsenek utakat, erre kaptok pénzt, és erre azt mondják, hogy igen, rendben, de akkor csak egy bizonyos cég végezheti el a munkát. Ezt értettem a Tide Aid alatt. Nem. Tudomásom szerint ilyen nem történt. Legalábbis nem hozták a figyelmemre, tudomásomra, hogy ez így történt volna akárhol is. Olyan tenderek vannak, amelyek átlátható módon kell, hogy működjenek, ezeket a szabályokat nem lehet megkerülni és persze vannak itt gyenge pontok, mert az európai vállalkozások nem mennek el Etiópiába utakat építeni. Azt mondják az európaiak, hogy egyáltalán nem is érdekli őket. Bőven van megbízások Európában. Tehát inkább kínai és indiai cégek mennek el a kiírt és Úgyhogy ebben az értelemben nem jutott a tudomásomra olyan eset, hogy a kormánytól pénzt kap, ha ezt is, ezt is, ezt teszi. Tehát ez eddig nem volt így gyakorlat, és az Európai Unió nem is vállalná ezt. Value for money, hogy kapjunk valamit a pénzünkért. Ez egy szállóige, és kapcsolatban áll az első ponttal. Nem, nem arról van szó, hogy sok iskolát kell építeni, hogyha nem járnak oda gyerekek, nem ez a lényeg. De amikor a programokat felállítják, akkor látni kell előre, hogy mennyi pénz áll rendelkezésre, mennyit lehet elkölteni. Hogy itt terminológiai kérdésről van szó, a value for money, lehet egy kicsit kemény fogalmazás, de nem az európai politikákra értjük ezt, hanem megpróbáljuk előre látni, hogy milyen jellegű változás lesz, kvalitatív vagy mennyiségi. És akkor arra fókuszálunk. A megfelelő szerződésekben is szerepelnek egyébként ezek az aspektusok, megfelelő mutatók alapján mérjük, hogy mire fut ki majd egy program. Úgyhogy itt megvan a, a, az egyetét, és mindenki tudja, hogy mire gondolunk, nincs véleménykülönbség, nincs félreértés egészen pontosan. Nemzetközi mechanizmusokat használunk, ezekre támaszkodunk, és ezeket ismerik. Afrika. Hát a következő hét évre megmaradnak a kihívások Afrikával kapcsolatban. Ott van ugye Észak-Afrika, és az EDF alá tartozik Afrika többi része. Ugyanakkor láttuk azt is, hogy megvan a támogatás, egyre nagyobb Afrika szerepe, nagyobb súlya esik és ezt támogatni kell és azért a fejlesztési együttműködési eszköz a pán-afrikai fellépés támogatná. Ez nem egy külön álló új dolog, mint eszköz. Úgyhogy vagy az EDF-ből a pánafrikai fellépést támogatjuk, a másik alternatíva a szomszédság politikai eszköz, de hát lássuk be, hogy Észak-Afrika Afrika része. Az egész folyamatban nyilván az északi fejlemények egy részletet, egy szeletet jelentenek, és fontosak a stratégiák, amelyeket végre kell hajtani, megfelelő módon, megfelelő módozatokkal kell a finanszírozást csatornázni. Hát éreztem itt az utolsó felszólalánál, hogy egy kicsit csalódott, de a biztosok kollégiumában hónapról hónapra visszatérünk a kérdésre. És ezekre külön költség, ezeknek az országoknak a költségvetési megsegítése külön sorban szerepel a legszegényebb országok vonatkozásában. Fontos az, hogy meglegyen az EDF, és tiszta alapon működjön, és hát persze vannak javaslatok, hogy hogyan lehet még itt javítást kieszközölni, és a, az EDF költségvetését illetően tudom, hogy már a korábbi meghallgatások keretében is kaptam erre kérdést. Ugye nem tudtuk még annak idején az időhatárokat, most 2020 az egyik fontos dátum, amit felben kell tartanunk, akkor fut ki a katonai egyezmény. Azt kell mondanom, hogy az EDF egyébként a felmérések alapján nagyon jó pontokat kapott, nagyon méltányos volt az értékelés az alaptekintetében. És hogyha működik ez az alap, akkor nem lenne helyes most szétszedni ezt a mechanizmust, amikor még 2020-ig működik. 70 partnerünk van, és hát mindenki vele kéne akkor üldeni, ülni, tárgyalni. A parlament bevonására vonatkozóan is volt egy kérés, kérdés. Nyilván az egyszerre kapcsolatos vitákban a parlament bevonását mi is fogjuk támogatni. Ricardo Cortés kérdésére mit tudok válaszolni? 2015 után mi fog történni? Nagyon sok konferencián nem hangzik el, de mégis azt gondolom, hogy a közösségen belül a millenniumi fejlesztési célok azért szinte egy motorként működnek. Lesz egy decemberi kon- konferencia. Az indikátorok, ami alapján látjuk az előrehaladást, az, azok jók, de lehet, hogy kicsit ambiciózusabbak vagyunk, mint amennyit valóban el tudunk elérni, de ne változtassunk ezen a rendszeren, mert viszonylag jól működik, és nem valami olyasmiről van szó, amit nehezen lehet átlátni. Ez egy egyszerű rendszer, lehet, hogy nem tökéletes, mégis azt gondolom, hogy ezek a sémák, ezek jól működnek. A klímaváltozásra kapcsolatban elmondtam, hogy lesz egy tematikus eszköz, ahol a biodiverzitást és a ö, klímaváltozást fogjuk megpróbálni célozni, ezeket igyekszünk bevonni a többi programba is, de az élelmiszerbiztonság, és az energiaellátás nagyon is összefügg a klímaváltozással. És ez jó megközelítés, hiszen így lehet a fejlődő országokat segíteni. A feltörekvő országokkal való együttműködésünk már nagyobb kihívást jelent. Úgy hiszem, hogy a DEVE szakbizottság segítséget tudnak nyújtani, mert a parlamenten belül a kapcsolatrendszer másként működik, és így könnyebb lehet elérni eredményt. Kína is azt mutatja, Kína példája, hogy a kölcsönös segítségnyújtás a leghatékonyabb, és hát Kína hiába nagy ország, azért mégiscsak egy fejlődő ország még. Tehát sokkal több közös fellépésre volna szükség. Ma viszont leginkább ugye azon fáradozunk, hogy az USA-val való együttműködésünket erősítsük, hiszen az USA nagyon fontos partner, és az Obama adminisztrációval nagyobb, nagyobb összegeket is költenek a fejlesztésre. Nincsenek ideológiai különbségek köztük, mármint az amerikaiak is köztünk. Öt ország vonatkozásában megvan az ütemterv, itt az élelmezésre és a klímaváltozásra gondolok, és a globális egészségügyi kérdések megoldásának vonatkozásában is vannak konkrét elképzelések. Lehet, hogy valaki megint azt mondja itt kritikaként, hogy túlságosan majmoljuk az USA-t, de az USA kötelezettsége, elkötelezettsége nagyon fontos, hiszen 80%-ban ők adományozzák a segélyeket, ajánlják fel ezeket, tehát nagy hatású a jelenlétük és ők is ugyanazokat a gyenge és erős pontokat tudják azonosítani, mint ahogyan mi is. Éppen ezért az én szolgálatom is vizsgálja azt, hogy hogyan tudnánk Kínával még szorosabb kapcsolatokat kidolgozni, ugyanígy Brazíliával és Indiával. De ez nem egyszerű, mert az állam státusza, annak fogalma más, mint a miénk és éppen ezért vannak azért véleménykülönbségek. Köszönöm szépen. Négyen kértek szót, és ez öt percben fog tudni válaszolni a biztos úr. Sajnos korlátozni kell egy percre személyenként a felszólalást Először Gabi, aztán Michael Cashman, Fiona és Angelo. Nem, nem. Akkor három felszólás marad, mindenki egy percet kap. Jó, hát néhány kérdést nem is kell feltennem, mert nagyon sok témáról hallottunk már. Ezért talán kicsit elmélyíteném a következőt és ez a kommentár része, nehezen tudom értelmezni, hogy egyrészt meg kell állapítanunk azt, hogy nagyon messze vagyunk attól, hogy a finálumi fejlesztési célok közül az első számot teljesítsük, 2015 után ez a feladat továbbra is fennáll, és a tagállamok felé pedig akkor el kell magyarázni, és a, tudjuk, hogy Merkel asszony Afrikában a fejlődő országokról szóló konferencián vesz részt, és ott már hallottuk, hogy új fejlesztési politikára van szükség, hogy a klasszikus fejlesztési politika ideje lejárt, hogy most gazdasági érdekeket kell szem előtt tartanunk, hogy mi felvétezzük magunkat Kínával szemben, és hogy arról is beszélünk, hogy az AIDS elleni harcot már nem akarjuk ilyen volumenben finanszírozni. Azt szerettem volna lehet tudni, hogy a tagállamok ilyen vélekedése milyen súlyjal esik a tanácsban, és milyen programban fog akkor a fejlesztési politika lecsapódni. A másik pont, amiről még szólnék, látjuk, hogy a World Food Programben, amelyet az ENSZ finanszíroz, egyre inkább PPP keretében kapnak hangsúlyt, még akkor is, hogyha világélemezési programokról van szó. Az érdekelne, hogy milyen szerepet játszik a bizottságnál a konkrét projektek és programok finanszírozásában, a gazdaság bevonásának kérdése, és mit tesznek azért, hogy ennek az ennek az érvényesítésekor tényleg transzparencia lesz, betartják a szabályokat, annak érdekében, hogy, a, hogy egyfajta útörő szerepet és irányadó szerepet mutathasson az EU, és ne más mondja meg az EU-nak, hogy mit kell tennie. Hát ez már két perc volt, Michael, elnézést kérek, de nem ilyen fontos ilyen fontos témákról egy vagy két percben nem lehet beszélni. Ez nem elfogadható, hogy itt ülnek a képviselők, és nem veszik figyelembe az, hogy több időnkre lenne szükség. Két percben nem lehet ilyen fontos dolgokról beszélni, köszönöm. Hát még valamennyi időnk van, de a biztos úr megígérte, hogy vissza fog jönni majd. Fiona, három rövid megjegyzésem lenne először is. Általában fontos az, hogy a fejlesztési költségvetés különböző megnyilvánulásaival foglalkozzunk. Ami az EDF-fel kapcsolatos betekintést illeti, ez nagyon érdekes, amit hallottunk, nevezetesen, hogy a parlament a betekintést nyerhet az egyes országok stratégiai jelentéseibe, ami a villamos áramhoz való hozzáférést illeti. Azt hiszem, hogy nagyon sokba kerül a különböző mechanizmusok finanszírozása. Milyen eszközöket használhatnánk fel erre, erre a területre? Fontos finanszírozni ezt a témát is. Nos, ami az 0,7%-ot illeti a bruttó nemzeti vetelemből. Én azt hittem, hogy sokkal nehezebb lesz itt megvalósítani bizonyos dolgokat a tagállamok, a kormányok reagálása pozitív volt. Sok esetben nincs meg a bátorság arra, hogy komolyan foglalkozzanak ezzel a témával, de a tanácsnak megvannak a következtetései, és remélem, hogy ez a folyamat folytatódni fog az NDG-szel kapcsolatosan. Úgy gondolom, hogy a milleniumi fejlesztési célokat meg tudjuk valósítani jó úton haladunk, nem e, e, lenne az elfogadható, hogy ne valósítsuk meg ezeket a célkütőzéseket a PPP-kkel kapcsolatosan. Pontosan azok a problémák, amelyekre rámutattak a, az alap kapcsán. A Költségvetés Ellenőrzési Bizottság is rámutatott a problémákra, E, fontos az elszámoltathatóság, a felelősség vállalása. E, gondolkodunk azon, hogy hogyan tudjuk megoldani a problémákat ezen a területen. Itt az alap e, kapcsolatosan nem igazán haladtunk előre a magánszektor fejlesztése fontos Észak-Afrikában már elég jól működik a rendszer, például nagyon jó projektjeink vannak a szélenergia felhasználásával, nem teljes mértékben PPP-kről van itt szó, ami a mm, betekintést illeti a tagállamok országjelentéseivel kapcsolatosan. Nincs semmiféle konkrét javaslatom. Én egy ellen vagyok mindössze az intézményes kapcsolatok szintjén, és nincs semmiféle korrekt javaslatom mm, a betekintést illetően. Erről majd a költségvetési hatóságok döntenek, persze a, a, az időpontokban is meg kell majd egyeznünk, de azért ezek nagyon bonyolult kérdések, a tanács, a bizottság még foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, a elektromos áramhoz való hozzáférés. Említettem, hogy egy hosszú távú folyamat, szeretnénk decentralizált áramszolgáltatást biztosítani az amerikai barátainknak, hálózat alapú rendszerük van Afganisztánban, hát ez nagyon sokba kerül. Ez végtelenül drága, költséges, nem engedhetjük meg a kisebb projektekben sem ezt, és olyan tagállamok, mint Németország szintén foglalkoznak a nap panelekkel, napelemű szolgáltatással, de azt hiszem, hogy minden sokkal korlátozottabb, mint ahogy azt az emberek gondolják. Azt hiszem, hogy sokkal olcsóbb lehetőséget kell nyújtani az embereknek a hálózat alapú villamosáramszolgáltatás nagyon költséges. A mai világban már sokkal olcsóbban meg lehet ezt valósítani. Köszönöm szépen, biztos úr. Köszönöm szépen az idejét, és köszönöm, hogy azt ígérte, hogy nem sokára viszen hozzánk még hosszabb időre, mert a részletkérdéseket is meg kell majd vitatnunk. Nagyon örülök, hogy lehetőség van az ilyen típusú eszmecserére, és remélem, hogy Michael Cashman is fog majd akkor vissza, vissza fog térni a mondandójára, mert ugye nem elfogadható az, hogy bizonyos embereket máshogy értékelünk, vagy tekintünk, mint egyeseket. Köszönöm szépen még egyszer. Everybody's standing up talking. So Ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, most, hogy a fő emberek itt maradnak, itt maradtak a teremben, folytassuk az ülésünket. A kilences es napirendi pont következik nagy megtiszteltetés számomra, hogy én elnöklök, ugyanis egy alelnök sincs most már itt. Az Európai Közösség és a Zöldfoki Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás. Ez a témánk. Van egy véleménytervezet, amelyet tudományosan nagy mestertudással állított össze kedves kollégánk Charles Görens, akinek meg is adom a szót. Hát először is köszönöm szépen ezt a nagyon kedves bevezetést. Hát sajnos nagy hiányosságaim vannak a halászati tudás szintjén, viszont Zöldfoki Köztársaságnak eh, nagyon jelentős halászati erőforrásai vannak, és ezen országnak az egyik legnagyobb problémája az, hogy még nem sikerült eh, olyan jó minőségű eh, halat tenyészteni, amelyel az Európai Unióba bekerülhetnének. A halászati megállapodások nak természetesen pénzügyi vonzata is van, és jó lenne, hogyha a feldolgozó, halászati feldolgozó iparukat jobban fejlesztenék az ötfogi köztársaságban, hogyha tiszteletben tartanák az nor- európai normákat, ami az Európai Unió és a Zöldfog Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodást illeti. 2011-ben eh, lejár ez a megállapodás, és az új megállapodás három évre szól majd. A, az Európai Parlament eh, kompetenciája nagyon nagy ezen a hatásköre, nagyon nagy ezen a területen, vagy elfogadjuk, vagy visszautasítjuk a megállapodás tervezetet. A megállapodás tervezet értelmében létre kell hozni a partnerségi kapcsolatokat, fenntartható halászati politikát kell kifejleszteni az ötfoki köztársaságban, a két érdekelt fél érdekében természetesen 1 millió 350 ezer euró ról van szó a három éves időtartamra. Ez az összeg magában foglal két, különbö, két szakaszt. Az egyik az Európai Unió költségvetéséből kerülne kif, kifizetésre, a másik rész pedig a zöld foki köztársaságban halászó európai halászok járulnának hozzá. Itt 125 ezer euróról van szó. A Zöld Foki Köztársaság így összességében 100 euró per tonna per ton halnak jelent és 35 százalékát az operátorok kapják meg. 5 millió tonnát kell minimum biztosítaniuk évente. Tehát egy általány fizetésről van szó, amelyet részben a haj, hajók tulajdonosai fizetnek 75 euró per hajó 450 eurót kell fizetni egy ton hal halászhajóért, tehát 5 mm, ezer tonnát kell biztosítani évenként, 65 euróval növekedett a hal, hal, halár eh, tonnánként. Túl hosszú, azt mondják, amit elmondok. A Fejlesztési Bizottság eh, nem elégedett az éves eh, mennyiségekkel. Az előző megállapodás során sem voltunk elégedettek az ezekkel az adatokkal, és azt javasoljuk, hogy új rendelkezéseket vezessen be az új megállapodás, amelynek érte, amelyeknek értelmében felfüggeszthető az előirányzott összegek kifizetése, amely abban az esetben, hogyha jogsérelemre kerül sor a Zöldfoki Köztársaság részéről ami a hatás tanulmányok ex post értékelését illeti. Egy külső cég végezte el ezt a munkát. A mi bizottságunk felhívja a halászati bizottságot, felkéri a halászati bizottságot arra, hogy fogadja el a megállapodást, azonban bizonyos feltételek mellett először is az átláthatóságot kell biztosítani az összes kihalászott mennyiséget, illetően talán a bizottság megvilágíthatja a helyzetet. Konform. Fontos a fenntarthatóság biztosítása halászatban, az ötfoki köztársaságban, aztán a vegyes bizottság, amelyet előirányoz a megállapodás, mindenképpen mm, meg kell, hogy vizsgálja a megállapodás különböző rendelkezésének felügyeletét, a korrupció elkerülése véget, meg kell erősíteni a helyi foglalkoztatást, és általánosságban a gazdasági tevékenységet a halászati ágazatban. Végül pedig meg kell erősíteni a helyi kormányzat felelősségét, mert csak így lehet biztosítani a helyi halászok feltételeinek javítását, fenntartható halászatra van szükség. Mellesleg azt is elmondhatom, hogy az ötfoki tonhal az egyik legjobb, legízletesebb hal a világon. Hát ennyit akartam a jelentésem mm, kapcsán elmondani és ön fog majd azt hiszem a koordinátorok ülésen is elnökölni. Az ilyen típusú jelentéseket sok esetben az elnökök szokták kidolgozni. Én teljesen véletlenül kaptam meg ezt a jelentést, éppen ezért meg kell köszönnöm a szolgálatainknak hogy megkaptam ezt a munkát. Köszönöm szépen, és remélem, hogy elégedettek. Köszönöm szépen. Mellesleg a képviselők egyik alap tevékenysége, hogy jelentéseket készítenek. Lenne egy kérdésem e halászati témával kapcsolatosan. A bizottsághoz lenne egy kérdésem. Lizero úr itt van velünk, és majd ő is ő fog eh, megállapodásról beszélni, de úgy tűnik, hogy a, hogy a tonhallal kapcsolatban voltak problémák. Ugyanis úgy tudjuk, hogy egyre kevesebb a tonhal a vizekben, és nagyon oda kell figyelni. Talán naív a kérdésem, de én csak eh, olyan eh, cikket olvasok mindenhol, hogy már egyszerűen nincs tonhal a tengerekben, és még mi mindig tonhalat akarunk halászni. Tehát nem tudom, hogy ebben a megállapodásban miért a tonhalról van szó. Ricardo Cortés Lastra kap szót most. Sí, muchas gracias, presidente. Eh, Köszönöm. Mindenek előtt Körrenc úrnak szeretnék gratulálni a tervezet elkészítéséhez, de szeretném megragadni az alkalmat arra is, hogy gratuláljak az előző jelentéséhez a 2012-es költségvetési tervezetnél volt ez a helyzet, akkor nem szóltam hozzá, de <clears throat> mindenképpen gratulálnom kell. Ami pedig eh, a véleményt illeti három pontot szeretnék kiragadni. Egyrészt azt gondolom, hogy az EU és zöldfoki köztársaság közötti megállapodás megújítása hozzájárulhat ahhoz, hogy erősödjék a mi, illetve a zöldfoki halászati politika, hogy a fenntarthatóság érdekében dolgozzunk, és felelősségteljesen használjuk és aknázzuk ki az erőforrásokat. A bizottságnak azt javaslom, hogy az Európai Parlament Fejlesztési Szakbizottságának ajánlásait vegyék komolyan, ami a helyi kapacitások fejlesztését illeti harmadszor pedig szeretném elmondani, hogy nagyobb átláthatóságra van szükség, amikor megkötjük harmadik államokkal ezeket a szerződéseket. A bizottságot felszólítom, hogy e, könnyítsék meg a parlament ellenőrző munkáját, és hozzáférést kapjunk az összes területre. Köszönöm szépen. Most, most pedig Lizero úrnak a főigazgatóság részre adom meg a szót. Jó napot kívánok! Be szeretném mutatni néhány mondatban önöknek a megállapodás az ötfogi köztársasággal. Egy nagyon nagy öröm az Európai Bizottság számára, eh, hogy létezik egy ilyen megállapodás, ugyanis ez, ez kimondottan tonhalra vonatkozó megállapodás egy olyan országgal, amely amely tehát egy halászat amelyel egy halászati mm, és partnerségi megállapodásunk van a Máre főigazgatóság fog, számára ez egy igazi jutalom, ajándék. Ez a megállapodás egy kis, egyszerű megállapodás abban az értelemben, hogy ahogy Görenc úr is elmagyarázta, az ágazatot szeretnénk támogatni egy szerény összeggel, és a különböző halász hajók, bárkák, rejtelmes, rejtélyes hajók elég messze halásznak a partoktól, a tonhalászok tevékenységét az ikad bizottság felügyeli természetesen, és ahogy tudjuk, a tonhal egy olyan halfajta, amelyet nem csak az ötfoki felügyeletek felügyelnek, hanem az ikad is felügyeli, és, és és a tonhallászata kapcsolatosan nagyon jelentős munkát végez az IKÁT, és segíti az Európai Bizottság munkáját is. Ennyit arról, is, arról, hogy mi is a jelenlegi helyzet. Néhány részletkérdést illetően, ugye Görensz úr beszélt a kifogott hal mennyiségről, az átláthatóságról, a, az erőfeszítésekről, arról, hogy mi is a helyzet, mit is csinál a Zöldfoki Köztársaság a kifogott hal mennyiséggel. Részünkről természetesen a fenntarthatóság a munkánk egyik alapja. Két elvről van szó. Először is jó menedzselésre van szükség a, a halászat terén. Hogyha ez nincs így, akkor nem fenntartható a halászat. Aztán ott van a túlhalászat, vagy túlhalászás hogyha az ötvoki szigetek most azt mondaná, hogy százszázalékosan fel akarjuk használni a ton hal mennyiséget, akkor, akkor természetesen ezt megteheti, tehát akkor nem lesz túl halászás, vagy nem lesz plusz mennyiség, vagy tartalék mennyiség. Már utaltam arra, hogy a hajók, a halászhajók elég messze halásznak a partoktól. A, nagyon sok a kis halászhajó, a zöldfoki halászokat alkalmazzák európai halászhajókon is, tehát a helyi halászokat, aztán a régió más országából is alkalmaznak halászokat, tehát összességében azt mondhatom, hogy a megállapodásnak van két különböző része, az egyik a kereskedelmi tevékenységekkel foglalkozik, amelyet nagyon jól ellenőriz, felügyel az ikát, tehát biztosíthatom önöket, hogy tudományos szempontból eh, a lehető legjobb ez a felügyelet. Aztán ott van a másik rész, zöldfoki halászati politikával foglalkozik, és ez nincs közvetlen kapcsolatban a ton halászhajókkal. Tehát ők mondjuk eh, eh, olyan kontrollrendszert alkalmaznak, amely kevésbé fejlett, a már főigazgatóságnak ez a megállapodása, tehát nem csak a zöldfoki köztársaságot érinti, hanem Guinea-Bissaut is. guinea nak még a még a mobiltelefonokat is finanszíroznia kell a halászok számára. Tehát a helyi kormányok felelőssége belép ebbe a rendszerbe, és a Grönlandot kivéve a halászati megállapodások már léteznek, e, ezekkel az országokkal nincs semmiféle probléma, az emberjogi záradékot is bevettük a megállapodásban, hát ez inkább egy ilyen általánosabb jellegű záradék, amely nem csak zöld foki köztársaságot érinti, hanem vonatkozik más államokra is, más országokra is. A helyi kapacitások növelése a terén, hát igen, ez fontos, de itt a partmenti halászatot is érinti a kis helyi halászokat is, olyanokat, akik nem az európai flotta halászhajóin halásznak. Aztán van egy administratív jellegű probléma, nevezetesen a dokumentumokhoz való hozzáférés. Hát igen, ez egy probléma a parlament és az Európai Bizottság között. Ez egy olyan probléma azonban, amely csak is egy típusú dokumentumot érint, nevezetesen az értékelési dokumentumokat az Európai Bizottság és a már igazgatóság nagyon nyitott minden területen. Meghívjuk a parlament képviselőit a technikai ülésekre, a különböző tárgyalási fordulókra, teljesen átlátható a helyzet a jegyzőkönyveket, illetően a vegy, vegyi, vegyes bizottságok dokumentumait illetően a jogi szövegeket illetően. Nagyon örülünk, hogyha a parlamenti képviselők még a technikai üléseken is részt vesznek. Az egyedüli probléma az az értékelő tanulmányok, az értékelési tanulmányok. Az értékeléssel kapcsolatos tanulmányokat külső konzultáns cégek végzik, és sok esetben nem igazán tükrözik az Európai Bizottság véleményét. Az Európai Bizottság természetesen alapul veszi a véleménye során ezeket a értékelő tanulmányokat, és egy nagyon jó brainstormingot jelent számunkra de nem minden esetben értünk egyet eh, ezekkel a tanulmányokkal. Eh, sokszor úgy gondolják, hogy az Európai Bizottság dolgozza ki ezeket a tan- az értékelő tanulmányokat, pedig ez nem így van és ezek a tanulmányok sokszor nagyon kényes, politikailag kényes, kereskedelmileg kényes információkat tartalmaznak harmadik országokkal kapcsolatosan, adott esetben a zöldfoki köztársasággal, vagy pedig gazdasági operátorokkal kapcsolatos adatok, számadatok, hajótulajdonosokkal kapcsolatos adatok, olyan adatok, amelyeket a har, az adott harmadik ország bocsátott a konzultánsok rendelkezésére, és ezek sok esetben nem nyilvános adatok, és nem is akarják, hogy azok legyenek. Éppen ezért korlátozott az ilyen típusú dokumentumokhoz való hozzáférés. A tárgyalások során ennek igenis nagy a jelentősége nagyon nehéz lenne mondjuk a, még a tárgyalások során stratégiai adatokat közölni. Azonban az a tény, hogy nehezen hozzáférhetőek ezek a dokumentumok, nem jelenti azt, hogy egyáltalán nem hozzáférhetőek, csak korlátozott mértékben hozzáférhetőek. Sajnos ezt az eljárást folytatnunk kell, de a parlamentnek lehetősége van mindig is a, eljönni a bizottság főtitkárságára, és konzultálni, és betekinteni ezekbe a dokumentumokba. Sőt, én jó magam is nagy örömmel segítek, és egy külön terembe e, e, e, elmegyek az adott képviselővel, és konzultálunk. Összességében ezek a tanulmányok, ezeket a tanulmányokat ezeknek a tanulmányoknak olyan részeik is vannak, amelyek nem korlátozott hozzáférésűek, hanem százszázalékosan hozzáférhetők. Köszönöm szépen, köszönöm szépen ezeket az információkat. Tehát ezek a dokumentumok hozzáférhetőek a képviselők számára, csak is a képviselők számára, és a titkárságon, a bizottságnál megkaphatók. Charles Görenc következik. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy a bizottság válasza mm, végül is le is zárhatja ezt a vitát. Nagyon hat, hatékony, fontos magyarázatokat hallottunk. Természetesen nehéz elfogadni ezt a korlátozott eljárást, de megértem a felvetett érveléseket, és e, látjuk, hogy E, lehetség van, lehet, lehetőség van arra, hogy kivételes esetekben e, hozzáférhetőek az információk, tehát nem titkolják ezeket, hanem egy külön e, teremben ezeket meg lehet nézni. Én jó magam nem fogok ilyen típusú gyakorlattal élni, és sajnos nincs enciklopédikus tudásom sem, sőt, hát azt hiszem, hogy egy ilyen külön teremben sem lehet ezt megvalósítani, de ajánlom az elnök úrnak, hogy menjen el a bizottsághoz, és esetleg ő tanulmányozza ezeket a dokumentumokat, aztán majd nekünk elsuttogja, hogy mit is tanult meg ott, vagy mit is olvasott. They are the same as usual, then I... Hát, mindig ez van, nem egészen értem ezt az egészet, mert a folyamat, hogy ugye valamiféle titkos szobában hozzáférünk a dokumentumhoz, és akkor két órát szánhatunk az olvasóteremben, miközben valamilyen őr felügyeli a munkánkat, de nem készíthetünk másolatot, csak jegyzeteket készíthetünk, és aztán utána beszámolhatunk, beszámolt készíthetünk, de hát azért mindent nem tudunk megjegyezni, hiszen itt nagy dokumentumokról van szó, miközben itt valaki azt mondja, hogy hát jó indokaim vannak egy-egy megközelítés ellen, de hát nem hozhatok konkrét érveket. A kérdés az, hogy akkor milyen véleménye legyünk mindenről, hogyha nyíltan nem is lehet vitát folytatni, hogyha nincsenek meg a dokumentumok, amikre támaszkodhatunk. Úgyhogy én szeretnék megfelelő munkát végezni itt a parlamenten belül, bízom abban, hogy itt lesz változás. Korábban ugyanis ezek szabadon hozzáférhető dokumentumok voltak. Hát, hogyha nem jegyzetelhetünk, akkor valaki olyat kell oda küldeni, akinek jó az emlékezete, és emlékezni fog fejből a dolgokra. Nem tudom, hogy egy mondatban a bizottság válaszolna-e, hát akkor egy nagyon gyors kommentár. ahelyett, hogy alapul veszük az értékelő tanulmányokat a további munkájukhoz, kérem, hogy ne vegyék ezt úgy, mint hogy ez egy biblia lenne, ez a szentírás lenne. A Máre főigazgatóság képviselői sokkal fontosabb információkkal eh, láthatják el önöket, mint ez, ezek a dokumentumok. Ezek nagyon részleges dokumentumok. Köszönöm szépen mindenkinek. A módosító indítványok eh, beadásának határideje július 14-e 12 óra. Elnézést kérek a, a tolmácsoktól, de a szöveg előttem angolul van. Tehát most angolul folytatom. Zárt ülés következik ugyanebben a teremben az ECO főigazgatóság képviselő.